Euh, euh, Kedves kollégák, jó napot kívánok! Sssst! legyenek szívesek helyet foglalni, javaslom, hogy folytassuk a munkánkat. Ha lenne napi rendem, az is nagyon jó lenne. Szóval, A 21-es pontnál tartunk, és ennek alapján beszámolunk a szakbizottságunk Spanyolországban jár delegációjának útjáról. A fő célja az volt ennek az utazásnak, hogy megvizsgáljuk a koordinátorok döntése alapján, hogy mi a helyzet a foglalkoztatással Spanyolországban. A delegáció tagjai Lópe Fontányi asszony Kótán kívül, EPP, Alejandro Szerkasz úr, Kótán kívül, S&D, Evelyn eh, Regner asszony és Cyril Ovir kollega, jó magam elnököltem a delegációt. Úgy gondolom, hogy eh, megkapták az írásbeli beszámolót, eh, amiben szerepel, hogy kikkel találkoztunk, mindenek előtt az Albert Sanz Martin foglalkoztatási központot kerestük fel, aztán az ONSZE alapítványt, a Frisa Fundos a Lavenderia Industrial projektről van szó. fejlesztési tevékenységről az, az ESSA finanszírozással támogatja ezt a projektet. Aztán a parlamenti képviselőkkel találkoztunk, illetve az ifjúsági szervezetekkel, Engracia Hidalgo foglalkoztatási államtitkárral, szakszervezetekkel, oktatási államtitkárral és munkáltatói szervezetekkel. Kritikus pillanatban került sor erre az utazásra, talán a velem tartó kollégák is kiegészítik majd a mondandómat. Engem minden esetre rendkívül ö, meglepett, hogy mennyire kérték a segítségünket. Tudjuk, hogy Európa imidzse a spanyol közvélemény ben romlott, ettől függetlenül nagyon sokat várnak Európától az volt az érzésem, hogy a fiatalság reményét vesztette, de azért Európában továbbra is bízik. Természetesen sok kérdést kaptunk belpolitikai aspektusokra vonatkozóan, nem akartunk ezekbe beleavatkozni de azért az ifjúsági garanciával kapcsolatos javaslatra sokan rákérdeztek, hiszen ez nagy reményeket ébreszt, és gyakran beszéltem arról, hogy milyen tétekről van szó itt a költségvetési e, egyeztetések során, illetve hogy miként lehetne Spanyolországban a szociális párbeszédet javítani, mert az egyértelmű volt, hogy ez komoly nehézséget jelent. Természetesen mindenki a másikra e, mutogat, mm, de hát vannak országok, ahol színvonalas szociális párbeszéd zajlik. Nem tudom, hogy Európa hogyan tudna ebben segíteni egy ilyen szakadék kialakulása után. Minden esetre, ha az Európai Unió támogatást nyújt, akkor nyilván feltételeket szabhat ehhez prociklikus jelleggel. Itt most a személyes véleményemet mondom, és ezzel vezethet a szociális párbeszéd javulásához, tehát a jó irányba terelheti a dolgokat ennyiben szerettem volna szólni erről a látogatásról. Természetesen kérem a kollégákat, akik ott voltak, és szeretnék, hogy egészítsék ki, amit mondtam, Veronika Lope Fontanyé a szó. Nagyon röviden, valóban úgy gondolom, hogy olyan látogatás volt ez, amely valóban érdekes volt, hasznos volt, sosem láttam ennyi újságírót, ekkora érdeklődést, mint amikor kijöttünk a foglalkoztatási minisztériumból, az ifjúság foglalkoztatását segíteni hivatott javaslatokról kérdeztek, a fiatalok nagyon bíznak, reménykednek abban, hogy az Európai Unió támogatást nyújthat nekik. Úgy gondolom, hogy elég pozitív volt a kicsengés ennek az útnak, és még egy dolgot említenék, a spanyol parlamenti képviselőkkel való kapcsolatunkat, amikor demokratikus legitimitásról van szó, úgy gondolom, hogy mm, szorosabb kapcsolatot kell kialakítani a nemzeti parlamenti képviselőkkel, és egyeztetni kell, meg kell beszélni a tervezett intézkedéseket, de összességében úgy gondolom, hogy nagyon pozitív volt az utazás. Köszönöm szépen, Alejandro Szerkász! Igen, én is osztom ezt a véleményt, nagyon pozitív volt ez az utazás. A látogatás után néhány nappal elnök asszony, a szakszervezetek és a kormányképviselői összeültek tegnap és ma is Madridban folynak az egyeztetések, illetve a parlamenti képviselőkkel úgy tűnik, hogy oldódik az a feszültség, ami májusra kialakult a júniusi európai csúcs, hogyha konkretizálja a javaslatokat, úgy gondolom, hogy a májusi aggodalmak el fognak ülni. Tudni kell, hogy európér hozzáállásról van szó, hogyha konkretizálódnak ezek a javaslatok, mindenképpen pozitívak lesznek. Elnök asszony, a remények után, a reménykeltés után nem szabad azonban csalódást kell tenni, mert ez konfliktusokhoz vezethet, még erőteljesebb társadalmi konfliktusokhoz, mint korábban az Európai Bizottság tegnap beszélt az új javaslatokról, rugalmasságot akarnak egyesek, de óvatosan kell itt eljárni, mert nagyon bonyolult a helyzet, és nagyon könnyen társadalmi elégedetlenség alakulhatnak ki. Köszönöm szépen, van-e valaki, aki pontosítást kérne? Veronika Lópe Fontányének igaza van, a sajtó nagyon intenzíven követte az eseményeket, az európai fellépés mindenképpen pozitív visszhangot keltett Spanyolországban, konkrétan a spanyol fiatalok körében. Ahogy Alejandro Szerkász is mondja, a 6 milliárd euró, amit a Youth Employment Initiative-ben, tehát a fiatalok foglalkoztatására szánt kezdeményezésben megemlítettek, nagy reményeket kelt, nem szabad csalódást okozni. Hát nem vagyunk túl sokan, de 10 óra 15 van. Azt javaslom, hogy kérdezem a koordinátorokat, szavazhatunk? Vagy várjuk még a képviselőtársakat. Mindenki egymásra néz. Elkezdhetjük? Várjunk egy percet? Öt percet. Nem, öt perc az túl sok, de egy percet. Két percet várjunk. Kompromisszum. Rendben. Chers collègues, voilà les deux minutes. Kedves kollégák, a két perc letelt, ha nem is volt öt perc, valamivel több volt, mint két perc. Mielőtt szavaznánk, szeretném jelezni a kollégáknak, hogy mivel több kérést is kaptunk tegnap, legitim kéréseket a tolmácsolási rendszerre vonatkozóan, tolmácsolt nyelvekre vonatkozóan emeltük a tolmácsolás szintjét, és most már svéd portugál és görög passzív tolmácsolás is van. Ez azt jelenti, hogy ezeken a nyelveken hozzá lehet szólni, de ezekre a nyelvekre nem tolmácsolnak. A tolmács szolgálat sajnos, mivel nem áll a piacon rendelkezésre elegendő számú tolmács, komplett újabb fülkéket nem tudott felállítani, tehát egyes tagállamoknak nem jutott így teljes mértékű tolmácsolás. Remélem, hogy ez a javítás azért mindenképpen elégedettségükre szolgál, legalábbis néhány képviselő társunknak. Megkezdjük a szavazást a 22-es napirendi pontnál. Ole Christensen véleménytervezetéről szavazunk az EU 2010-2012 közötti időszakra szóló ifjúsági stratégiájának végrehajtásáról. Az illetékes szakbizottság, a kulturális szakbizottság első modosító mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, a kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. B kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. C kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. E kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. D kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. F kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. G kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. H kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. I kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. L kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. J kompromisszum. Mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. K kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. M kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. N kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. Végül ó kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Elektronikusan ellenőrizzük, megnyitom, mindenkinek itt van a kártyája. Lezárom a szavazást. 35 igen, két nem szavazat, egy tartózkodás. Gratulálok az előadónak! az északiak kompromisszumkészségét láthattuk itt valószínűleg. Következik a 23-as pont. Jean Lambert szövege következik a válság hatással kiszolgáltatott helyzetű csoportok ellátásához való hozzáférése. Ez egy saját kezdeményezésű jelentés, amely ugye Jean Lambert hatáskörébe tartozik, 57-es módosító, Becker mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 58-as Becker mellette, ellene, ezt ellenőrizni kell. A szavazást megnyitom. Mindenki szavazott, a szavazást lezárom. 14 igen, 10 nem, 14 tartózkodás, elfogadtuk. 59 Kábnoch mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. A kompromisszum, zöldek és EPP mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 63 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 64 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 65 Becker mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 66 Becker mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 68 Birgit Szippel mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 69 Csillambert mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. I kompromisszum, zöldek és szocik mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. B kompromisszum, mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. Maria Harkin, tessék! Elnök asszony, az angol tolmácsolás egy nagyon picit csúszik, úgyhogy kérném, hogy egy picit lassabban szavaztasson, mert így nem lehet követni. Eddig nem is panaszkodtam, de kérném, hogy egy kicsit követhetőbben szavazzunk. Nem fogok angolul szavaztatni, de igyekszem egy picit lelassítani, mondja az elnök asszony. 74-es Jean Lambert mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. visszatérek az eredeti megjegyzésre. Néha még az is hátrány, hogyha valaki angol. Tessék, az angolok nincsenek mindig előnyben. C kompromisszum mellette. Ellene tartózkodás. Elfogadtuk. E kompromisszum. Mellette. Ellene tartózkodás. Elfogadtuk. két egyforma következik, a 79-es és a 80-as. Ezekről egybe szavazunk. Mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 81 szippel mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 82 Becker mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 83 Becker mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 84 Birgit Zippel mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 85. Pupakis. Mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. D. Kompromisszum. Mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. F. Kompromisszum. Mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadtuk. G kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 97-es Becker mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 99 Becker mellette ellene Hát azt hiszem elfogadtuk, de inkább ellenőrizzük a 99-esről. Megnyitom a szavazást. Tout le monde a pu voter. Le vote est clos. Mindenki szavazott? A szavazást lezárom. 19 igen, 6 nem, 14 tartózkodás. Egyértelmű, hogy elfogadtuk. Százas Becker mellette, ellene tartózkodás, elfogadtuk. 101 Becker mellette, ellene tartózkodás, elfogadtuk. 102 Becker mellette, ellene tartózkodás, elfogadtuk. H. Kompromisszum mellette, ellene tartózkodás, elfogadtuk. es Paul Murphy mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. J kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. K kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 114 Paul Murphy két részben. Első rész az EU egészségi állapotától a társadalomig, All in Society. Első rész mellette ellene ellene tartózkodás még egyszer, mellette. Ellene. Tartózkodás. Jó, most már láttam, elutasítottuk, akkor a második rész is kiesik. 115, Pupakész mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. El kompromisszum, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Nőügyi 9-es mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. Nőjogi Bizottság tízese mellette ellene. Hát senki se szavaz, kérem szépen. A nőjogi tízesről még egyszer mellette. Ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 118, Paul Murphy mellette. Ellene, tartózkodás, ellenőrizzük géppel. 118-ast ellenőrzöm. Mindenki szavazott? A szavazást lezárom. 21 igen, 17 nem, egy tartózkodás. Elfogadtuk. 119 Becker egy szóbeli módosítóval. Van elevetés a szóbeli ellen? Nincs? Akkor szavazunk mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. Ellenőrizzük? Jó, ellenőrizzük. Ki kérte, hogy ellenőrizzük a 119-est? Asszisztensek nem kérhetik, úgyhogy nem ellenőrzünk semmit, megyünk tovább. 120, ja, ez kiesett. Akkor 121. Mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 122-es kiesik, 123 gönc mellette, ellene tartózkodás, elfogadtuk. 124 gönc mellette, ellene tartózkodás, elfogadtuk. 125 gönc mellette, ellene tartózkodás, elfogadtuk. 126, Kliveti mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk 127, Kliveti mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk 128 kliveti mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. A nőjogi négyese következik mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. A nőjogi ötöse mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Nőjogi hatos mellette, ellene tartózkodás, elfogadtuk, nőjogi hetes mellette, ellene tartózkodás, elfogadtuk, nőjogi nyolcas mellette, ellene tartózkodás, elfogadtuk. 129-es következik, mellette, ellene tartózkodás, elfogadtuk. 130, Zdanoka, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 131 gönc mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 132 bekker mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. M kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 136 Gönc Kinga két részben. Az első rész arról szól, hogy a hajléktalanokat nem lehet kriminalizálni. Az első részről szavazunk, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Me második rész mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Nőjogi kettese mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 137 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 140 Becker mellette, ellene, tartózkodás, ezt ellenőrizni fogjuk, már mint a 140-est, a szavazást megnyitom. Mindenki szavazott, a szavazást lezárom. 19-19, ez azt jelenti, hogy nem fogadtuk el. N kompromisszum mellette, ellene tartózkodás, elfogadtuk. Excusez-moi, euh, j'ai commis une erreur. Elnézést kérek, elkövettem egy hibát, mondja az elnök asszony. A 141-est átugrottuk, tehát 141-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Elnézést kérek Becker úrtól. Az N kompromisszumot már megszavaztuk, akkor a 146-os jön két részben. Az első rész azt jelenteni, hogy a gazdasági fejlődés részt kihagyjuk, mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Ki szeretné, hogy benne legyenek ezek a szavak? Mellette? Ellene? De ne szavazzanak! Mellette! Na, végre. Mell ellene. Tartózkodás, ezt elfogadtuk. 21-es paragrafus. Ó kompromisszum, egy szóbeli módosítóval ellenvetés van, nincs. Akkor szavazunk az óról, mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 150 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 151 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 152 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 153 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk 154 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk 155 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk 157 Paul Murphy mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk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 ellene tartózkodás elfogadtuk. A 11-es és a 12-es megegyezik, ezekről együttesen szavazunk mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 13 Costello mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 14 Costello és Zippel mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 15, Costello mellette, ellene tartózkodás, elfogadtuk. Jönnek a preambulumok, 16-os mellette, ellene tartózkodás, elutasítottuk. 17-es, gönckinga mellette, ellene tartózkodás, elfogadtuk. 18, Marian Harkin mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. A nőjogi ája következik, mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 19-es Kábnak mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 20-as Becker mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 21, Bullan és Morel mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. P kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 26-os Rapti mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 27-es és a 31-es együttesen mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 28 Jean Lambert mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 29 Zuber és Löjjerik mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 30 Cabrnoch mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 32 Costello Sippel mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 33 Costello mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Nőjogi G mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 35 Becker mellette 35, igen, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 36, Gönc Kinga mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 37 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 39 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 40 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 41 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 42 Jill Lambert mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 43 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 44 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 45, Bulan Morensártyé mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 46, Kábranok, ez egy törlés mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk. Q kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 48 Jill Lambert mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 49 Kebnok mellette, ellene tartózkodás, elfogadtuk. R kompromisszum mellette, ellene tartózkodás, elfogadtuk. 54 Jill Lambert mellette, ellene tartózkodás, elfogadtuk. 55 Bulan Morensártyé mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 56 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. A nőjogi C paragrafusa mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Nőjogi E mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Nőjogi H mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Illetve ezt ellenőrizni kell. Azt mondja az alelnök, hogy ellenőrizzük, tehát a Nőjogi Bizottság H bekezdését fogjuk ellenőrizni. A szavazást megnyitom, a szavazást lezárom. 19 igen és 20 nem, úgyhogy igazunk, igaza volt az alelnöknek, hogy ezt ellenőriztette. A Nőjogi Szakbizottság I paragrafusa következik mellette. Ellene. Kezdjük előről. Nőjogi I. Mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. Nőjogi J. Mellette. Ellene tartózkodás, elfogadtuk. Nőjogi K mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk, és akkor most az egész saját kezdeményezésű jelentésről fogunk szavazni, méghozzá géppel, és a szavazást meg is nyitom. Mindenki szavazott? A szavazást lezárom. 36 igen, egy nem, kettő kettő tartózkodás. Gratulálunk az előadónak. Nous en venons. Nous en venons. Folytassuk a munkát. Az utolsó szavazás következik a mostani délelőtt folyamán. Ez pedig egy állásfoglalás tervezet, amit a plenárisra készítünk el egy bizottsági közlemény kapcsán, melynek címe Szociális beruházási csomag. ös szerkász mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 36 és 37 ugyanaz, Bocsánat, azt mondják, hogy a 35-öt kell ellenőrizni, úgyhogy ellenőrizzük a szavazást, megnyitom. Mindenki szavazott? A szavazást lezárom. 22 igen, 17 nem, tehát elfogadtuk. 36 és 37 ugyanaz, mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 38 mellette, ellene tartózkodás, elfogadtuk. 39 mellette, ellene tartózkodás, elfogadtuk. 40-es, egy szóbeli módosítóval. Ellenvetés van a szóbeli ellen? Nincs. Akkor szavazunk a 40-esről. Mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. egy Benarabatú mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. A kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 17-es, de szerintem 47-es mondja a tolmács, egy szóbeli módosítóval ellenvetés van, nincs, akkor a 47-esről szavazunk mellette, ellene tartózkodás, elfogadtuk. 48 mellette, ellene tartózkodás, elfogadtuk. 49 szóbeli módosítással. Ellenvetés van a szóbeli ellen? Nincs. Akkor szavazunk mellette. Ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 50-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 52 és 51 ugyanazok törlésre irányulnak, sőt az 51-est vissza is mondták, úgyhogy csak az 52-es marad. 52-es, ami egy törlés. Mellette. Ellene. Tartózkodás. Elutasítottuk. Akkor az 53-as következik Őri Csava tollából, itt is van egy szóbeli módosító, ellenvetés van a szóbeli ellen? Nincs, akkor szavazunk az 53-asról mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 54 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. A címmel kapcsolatban van egy módosító, ez az 55-ös. Mellette, ellene, még egyszer mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 56 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk 57 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk 58 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 59 mellette ellene ellenőrizzük. Az 59-est ellenőrizzük. A szavazást megnyitom. Mindenki szavazott? szavazást lezárom. 21 igen, 18 nem, vagyis elfogadtuk. 60-as Őri Csaba mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. B kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 64 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 65 mellette, ellene tartózkodás, elfogadtuk. 66 mellette, ellene tartózkodás, elfogadtuk. C. Kompromisszum, mellette, ellene tartózkodás, elfogadtuk. Et nous en venons après le paragraphe 13. 71-es módosító következik, mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. D kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 75-ös módosító, szóbeli módosítóval nincs ellenvetés, akkor ezzel bocsátom szavazásra mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 76-os mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 77-es mellette ellene tartózkodás. Azt hiszem, hogy elfogadtuk, de ellenőrizzük. Szerintem elfogadtuk. Megnyitom. Mindenki szavazott? Lezárom.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 ellenőrizzük. 84-est ellenőrizzük. Megnyitom. Mindenki szavazott? Lezárom. 19 igen, 21 nem, elutasítva. 85-ös mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 86-os mellette, ellene tartózkodás elutasítva. 87-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 88-as mellette ellene tartózkodás elfogadva. 89-es törlésre vonatkozik, mellette, ellene, ellenőrizzük a 89-est. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. 21 igen, 19 nem. Nem fogadtuk el, mondja az elnök. Elnézést, elfogadtuk. Igen, mert azt néztem, hogy mi az, ami okafogyottá válik. Akkor a 90-esről szavazunk. Megint csak törlésre vonatkozik. Mellette. Ellene tartózkodás. Ellenőrizzük a 90-est. Mindenki szavazott? Lezárom. 22 igen, 18 nem. Ez is elfogadásra került. 91-es. Mellette? Nem, bocsánat az okafogyottá vált, akkor következik a 92-es mellette. Ellene tartózkodás. Kérem, jobban emeljék fel a kezüket. Ki van a 92-es mellett? Ellen tartózkodás elfogadtuk. 93-as mellette Hans Becker a szerző. Mellette, 93-as, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 94-es, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 96-os, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 95-ös mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 97-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. E kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 101-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, F kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, G kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 108-as mellette ellene tartózkodás elutasítva, 109-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, H kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 112-es mellette ellene 112-es, igen. Mellette, még egyszer ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 113-as mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 114-es törlésre vonatkozik mellette, ellene tartózkodás elutasítva, akkor az I kompromisszumról mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 117-esről is szavazunk, ez egy kiegészítő, mellette ellene tartózkodás elutasítva. 118-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. J kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 121-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 122-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 123-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 124-es mellette ellene ellenőrizzük a 124-est elektronikusan. Szerintem elfogadtuk, de ellenőrizzük. Lezárom a szavazást. Igen. Tehát 20, igen, 5, nem, 14 tartózkodás egyértelműen elfogadtuk. 125-ös mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. A 126-ost visszavonták, következik a 128-as, itt van egy szóbeli módosítás, nincsen ellenvetésük. Akkor ezzel szavazzunk róla, mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. P kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. elnézést, nem P, hanem K kompromisszum volt, amit három frakció készített, és most pedig a 132-es módosítóról szavazunk, mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 134-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 135-ös törlésre van mellette, ellene tartózkodás elutasítva, 136-os mellette, ellene. Ellenőrizzük a 136-ost, megnyitom az elektronikus szavazást. Mindenki szavazott? A szavazást lezárom. 19 igen, 21 nem. Nem fogadtuk akkor el. L kompromisszum következik mellette, ellene tartózkodás. Elfogadtuk. M kompromisszum mellette, ellene tartózkodás. Elfogadtuk. 142-es módosító mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 143-as mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 144-es törlésre vonatkozik, mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 145-ös mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Hivatkozásoknál egyes mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. Kettes mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Hármas mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Négyes mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Ötös mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Preambulum bekezdéseknél hatos mellette ellene tartózkodást elfogadtuk. Hetes mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. Nyolcas mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Kilences mellette ellene tartózkodás elutasítva. Tízes mellette ellene tartózkodás, elfogadtuk. 11-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Tizenkettes módosító mellette, ellene, tartózkodás, Szerintem elutasítottuk, de ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. 19 igen, 21 nem, elutasítva. 13-as mellette. Ellene, tartózkodás, elutasítva. 14-es mellette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 22 igen, 18 nem. Ezt is elfogadtuk. Tehát nincs minimál jövedelem, meg minőségi szolgáltatás sincs. 20-as mellette. Ellene. Tartózkodás Szerintem ezt is elfogadtuk. Ellenőrizzük? Nem kell. 21-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 22-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 23-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 24-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 25 25-ös mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 26-os mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 28-as mellette ellene tartózkodás elutasítva. 27-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 29-es szóbeli módosítási kéréssel nincs ellenvetés, akkor így szavazunk róla, mellette ellene tartózkodás elutasítva, 30-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 31-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, ellenőrizhetjük a 31-est, akkor megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, 19 igen, 21 nem, nem fogadtuk el. 32-es módosító, törlésre vonatkozik mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 33-as mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 34-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Az egész szöveget elektronikusan szavazásra bocsátom, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom. Harmincnégy igen, három nem, három tartózkodás. Köszönet mindazoknak, akik segítettek erre az eredményre jutnunk. Következik a napirend következő pontja. Felhívom a koordinátorok figyelmét, hogy hogyan, milyen körülmények között fogják a plenárison megvitatni ezt az állásfoglalás tervezetet. Pillanatnyilag hétfő estére van betervezve. Most feltételezve, hogy az elnöki értekezlet úgy dönt, hogy a plenáris vita témái között, mármint a júniusi csúcsra való felkészülés témái között szerepelni fog egy ilyen téma, ugyanis ez felvetődött, összevont, közös vitát javasolhatnak a frakcióvezetők. Nyilván a frakciókon fog ez múlni, de szakbizottság eh, vezetőjeként én ezt javaslom, majd a frakciók eldöntik, hogy figyelembe veszik-e ezt a javaslatot. Következik a 25-ös napi rendi pont, ahol eh, be kell számolnom a tanácssal folytatott tárgyalásokról, trilógusban eh, lefolytatott tárgyalásokról a lobogó szerinti tagállamok kötelezettségei kapcsán. A trilógus nem mindig ugyanúgy zajlik. A jelenlegi eh, esetben a tárgyalást eh, három trilógus után le tudtuk zárni, azzal, hogy persze a korrepernek még jóvá kell hagynia azt a megállapodást, amire jutottunk. A tárgyalási mandátumban szereplő, tehát a parlamenti mandátumban szereplő fő tényezők alapján a plenáris szavazás után, tehát mivel a szabályozás alkalmazásáról és ellenőrzéséről is szó van, komoly előrelépésre sikerült jutni. azzal kapcsolatban, hogy hogyan ellenőrzik, felügyelik a szabályozás végrehajtását a gyakorlatban. És a négyes cikk Eh, vonatkozásában, eh, ami arról szól, hogy eh, milyen személyek is végzik az ellenőrzést. Az Európai Bizottság elég általános javaslatot nyújtott be, ezt sikerült nekünk konkrétabbá tenni ezen eljárás vonatkozásában ellentételezésképpen a tanúsítással kapcsolatos sor módosítónkat hát elvetették, vagy arról le kellett mondanunk. Aztán nagyon kemény tárgyalási menet után a tanács belement, hogy a szociális partnerek közötti megállapodásnak egy példánya ki legyen függesztve a hajókon. Senkit nem érdekel, úgy látom, pedig ez egy nagyon jelentős előrelépés, nagyon kellett harcolni azért, hogy a hajózó személyzet betekinthessen a szociális jogainak a szabályozásába, tehát hogy ez ott legyen a hajón. Ami az irányelv alkalmazási területét illeti, meg kellett állapítanunk, hogy nagyon erőteljesen kéri a tanács, hogy a 200 tonnánál kisebb hajókra ne vonatkozzon ez a felügyeleti mechanizmus. És az egyik kérdés, amiről tárgyalnunk kellett, azzal kapcsolatos, hogy milyen jogalapon, jogalapból kiindulva fogalmazták meg ezt a tervezetet, illetve hogy hogyan lehet meghatározni a szabályozás alkalmazási területét. Az Európai Bizottság egy alkalmazási javaslatot tett, tehát a szociális partnerek között létrejött megállapodás, az ILO egyezmény nyomán létrejött megállapodás alkalmazásáról tett javaslatot. A tanács abszolút nem akart ebbe belemenni, jogalapi érveléssel ellenezte azt, hogy a szociális partnerek megállapodására közvetlenül hivatkozzunk. Az egyetlen dolog, amiben belement a tanács, az az, hogy az idevágó ILO egyezményre hivatkozás történjen. Utolsó fontos pont, figyelembe véve a bizottságban folyó munkát is, sikerült egy jelentős felülvizsgálati záradékot bevinni a szövegbe, a lobogó szerinti állam felelősségét tekintve, hogy is mondják ezt a munkavállalók nyújtásáról? Labor supplying. Itt a személyzet, a hajózó személyzet kiképzéséről, munkaerő felvételéről van szó. Hát én megpróbáltam nagyon hűen beszámolni erről a trilógusról, bízva abban, hogy lesz kihatása arra vonatkozóan is, hogy az illó egyezmények mennyiben hatnak az európai jogra, hiszen időnként előrelépést tesznek lehetővé ezek az illó egyezmények. Lezárjuk ezt a napirendi pontot, mert óriási izgalmakat keltett, és most pedig átadom a szót Jutta Steinrück előadónak, aki pedig a tanácssal a társadalmi változás és innováció programjáról folytatott tárgyalásokról számol be. A legutóbbi trilógusról, amire április 23-án került sor, azzal, hogy Ezt a trilógust még nem sikerült lezárni. Jut Steinbrück. Ja, ich hatte ja bereits, ich glaube, Köszönöm szépen. Azt hiszem, hogy már az ut- legutóbbi ülésen beszámoltam a tárgyalások állásáról, és arról, hogy a tanács részéről ö, megszakadtak a tárgyalások. Most elmondhatom, hogy az, a jövő hét során folytatjuk a tárgyalásokat, mivel minden oldal érdekében áll, hogy ez a program még az ír elnökség ideje alatt helyre kerüljön. Reméljük, hogy a tanács közelít majd a mi pozíciónkhoz, az árnyék előadók eh, és az elnök, eh, valamint én majd eh, jövő héten még összeülünk, annak érdekében, hogy a kompromisszumos vonalunkat még egyszer alaposan megtárgyaljuk. Ennyit szerettem volna mondani. Euh, merci beaucoup. Köszönöm szépen. Igen, ez igaz, hogy azóta, hogy megálltak a tárgyalások, nem olyan történt semmi, hiszen az eddigi eredményekről már beszéltünk itt a szakbizottságban. Újra megpróbáltuk felvenni a kapcsolatot, megpróbáltuk újraindítani a dolgokat. Gondolom, hogy mindenki emlékszik rá, hogy amikor megakadtak a tárgyalások, akkor a tárgyaló csapat tal abban egyeztünk meg, hogy a nagykövetnek írunk egy levelet, hogy mennyire csalódottak vagyunk, hogy megálltak a tárgyalások, és hogy mi igenis szeretnénk eredményeket elérni. Érveket is felsorakoztattunk ebben a levélben, hogy hogyan tudnánk megoldani az elakadt pontokat, és hogy hogyan vélekedünk a delegált aktusokról. Azóta a nagykövet felvette a kapcsolatot a legmagasabb szintekkel, Klaus Lénével is például, és akkor megpróbáltuk rendezni a delegált aktusok kérdését. Más szinteken is elakadtak sajnos, elakadtak sajnos a tárgyalások, például az Erasmus kapcsán, ami pedig ígéretesnek tűnt. Úgyhogy fontos lenne, hogy ezt az egész ügyet valahogy kitereljük a zsákutcából, hiszen itt az egész csomagról van szó, és a Léne úrral történő megbeszélés után a nagykövet bilaterális és informális szinten hajlandó volt arra, hogy találkozzunk. Erre a találkozóra sort is kerítettünk tegnap előtt. És ezután a találkozó után azt javasoltam a tárgyaló csoportnak, hogy a tanácssal folytassuk a tárgyalásokat, és ez meg is fog történni június 5-én. Természetesen mindenkit tájékoztatunk majd arról, hogy ezen a tanácssal lefolytatott ülésen mi mindent sikerült elérnünk. Kérdés van-e? Van. Malika, tessék. Igen, én is szeretném elmondani, hogy hogyan is zajlottak az események, mert árnyékjelentéstevő vagyok, és sajnos ugyanazokat tudom én is elmondani, hogy a delegált aktusokkal kapcsolatban teljesen vakvágányra futottunk, nincs megegyezés, és egyelőre nincs is megegyezési lehetőség. Egy kérdést szeretnék egyébként feltenni a delegált aktusokkal kapcsolatban, illetve azon a konkrét kérdés, hogy a delegált aktusokon kívül melyek azok a kérdések, amelyek problémát okoznak ebben a témakörben, a Társadalmi Változás és Innováció Program témakörében. Elnök asszony! A legutóbbi alkalommal, amikor napirenden volt ez a téma, akkor a jelentéstevő elmondta, hogy nagyjából hogy állunk. Azt mondhatom, hogy a szöveg megfogalmazásával kapcsolatban nincsenek nagy problémák, de hát itt van ez a kérdés a delegált aktusokról, ami azért óriási mértékben kihat az egész szövegre. Itt volt először is a PSI program, ami egy elég fura program volt. Szerintem a neve sem nagyon illik egy jogalkotási aktushoz, hogy lehet pszínek hívni egy fontos szöveget. Ja, de már nem is pszínek hívják. Kérdezem az előadót, hogy hogy is hívják, mert hogy átkeresztelték ezt a programot, már nem ilyen bizarr neve van. Na, most már ízinek hívják. Hát az ízi mégiscsak jobban cseng, mint a pszí. Jó, tehát akkor pszi nincs többé, ízi van. Íziről beszélünk, de a dolgok nem éppen könnyűek vagy egyszerűek, úgyhogy nem annyira easy ez az easy. Mert még itt vannak a delegált aktusokról szóló tárgyalások, és ez meghatározza a költségvetési mobilitást a három tengely között. Mikrofinanszírozás, a Progress és az EURES. Tehát ez a három tengely. És aztán van itt még egy kérdés, amit mi nagyon fontosnak tartunk, ami az egész delegált taktusnak a szíve, ez pedig az, hogy mégis mikor nyerünk betekintést abba, hogy a bizottság mit csinál a pénzzel, amit megkapott. És még egy harmadik dimenzió is bekapcsolódik a képbe, ez pedig az, hogy a bizottság jelentős munkát végzett a tanácsi következtetések kapcsán, ez a február 7-8-i tanácsi következtetésekre vonatkozik. Itt ugyanis beszélni kell a költségvetési fejezetek megoszlásáról, tehát a különböző részesedésekről az egész borítékból. Ez a leosztás, ez még problémát okoz, mert ugye van nekünk egy kérésünk, illetve vannak ezek a tanácsi következtetések február 7-8-i dátummal, és a jelenlegi program, tehát a PSI megfelelője, csak 2016-ban jelenik meg, és egyelőre még nem tudjuk, hogy a PSI esetében hogyan alakulnak a költségvetési lehetőségek. A Költségvetési Szakbizottság pontosan ma délelőtt szervezett meg egy meghallgatást Lewandowski biztos jelenlétében, hogy megvitassák a költségvetési fejezetek közötti megoszlást. És a bizottság meghívta az érintett szakbizottságok képviselőjét, nem volt ott minden szakbizottság elnöke, de én ott voltam, és el is mondtam a mi szakbizottságunk véleményét. Tehát hozzászóltam ebben a pontban is, és, második, és másik két pontban is. Az egyik a leginkább rászorulóknak nyújtandó segítségről szóló szavazásunk, aztán itt van a fiatalok foglalkoztatására szóló kezdeményezés, itt ugye a frontloadingról kell beszélnünk, de nem biztos, hogy pontosan érti mindenki ennek a következményeit. Úgyhogy egészen pontosan ez történt, ezt mondtam el, mindenki nevében a ma reggeli ülésen a Költségvetési Szakbizottságban. De hogy eh, Malika Benahavatunak válaszoljak, hogy miről is eh, szóltak a legnehezebb témák, melyek voltak azok a témák, amelyekben nem tudtunk megegyezni. Lehet, hogy egyszerűbb lenne arra kérdése válaszolni, hogy melyek azok a pontok, ahol megegyeztünk de megadom a szót az előadónak. Ja, wir haben, ähm, Igen, eleddig egy előzetes megegyezés született a program tengerről, ami a progress, az EURész között húzódik, viszont a fiatalokkal kapcsolatos program tengely még nincs a helyén, hiszen szerettünk volna néhány horizontális kérdést részletesebben megbeszélni, például, például a stratégiai tanácsadó testületről. Azt hiszem, hogy tulajdonképpen ez az, ami, amit kiegészítésképpen tudok mondani. Egyébként az legutolsó trilógus um, tárgyaláson ajánlottunk egy tárgyalási csomagot, amely több pontot tartalmazott, és um, most ki kell várnunk, hogy a tanács erre mit lép, meg kell nézni, hogy most hol vannak a problematikus pontok, és aztán majd a jövő héten folytatjuk a munkát. Merci beaucoup. Köszönöm. Egyéb hozzászólás? Jó, hogyha nincs, akkor június 5-ét követően beszámolunk majd az eredményekről. Most várjuk László Andor, Andor László biztost, és hogyha valakinek van kérdése, akkor azt most felteheti, mert a biztos úr még egy kicsit késni fog, van valami más elfoglaltsága is. Hogyha nincs kérdés, akkor felfüggesztem az ülést, de ne mozduljon senki. Bien. Cher uh, collègue. Rendben van, kedves kollégák, mindenkit kérnék, hogy foglaljon helyet. Aki kihasznált ezt a három perces szünetet, az most már vegye észre, hogy vége van a szünetnek, és foglaljon helyet. Már is megadom a szót a biztos úrnak, és megkezdjük ezt az intézmény eszmecserét, ezt a struktúrált párbeszédet ugyanis ennek a strukturális párbeszédnek a keretein belül fogjuk a mai eszmecserét lefolytatni. Várjuk a bizottsági prioritások kifejtését a biztos úrtól, és különösen várjuk, hogy beszámoljon az utolsó mandátumban töltött év fontos prioritásairól. Szeretném még elmondani a biztos úrnak, hogy most volt egy szavazás, és készítettünk egy állásfoglalást egy bizottsági közlemény kapcsán, amely Andor Lászlóhoz tartozik. Ez a szociális beruházási csomag volt, és ezt a dokumentumot elfogadtuk most, ezt megszavaztuk most, és így a dokumentum a következő plenáris ülésen júniusban Strasbourgban napirendre kerül. Biztos úr parancsoljon, öné a szó körülbelül 15 percet adnék, általában 15 percre szoktunk szót adni a biztosoknak. Parancsoljon! Good morning, uh, madam. Jó napot kívánok mindenkinek! Nagyon szépen köszönöm a lehetőséget, hogy eljöhettem önökhöz, és megvitathatjuk a fontosabb témákat. Hadd kezdjem azzal, hogy elmondjam, hogy a bizottság nagyon sokszor túl kellett, hogy lépjen az eredeti terveken annak érdekében, hogy a válságra megfelelően reagáljon, és az én portfólióm is ilyen terület, a foglalkoztatási, az ifjúság és a szociális befektetési csomagokat elkészítettük annak érdekében, hogy a politikákat meg tudjuk változtatni, és még mindig nincs vége a munkának, hiszen most részt kell venni azokban a törekvésekben, amelyek arra irányulnak, hogy a monetáris uniót újraépítsük. Az e, eredményeink e, tehát nagyban attól függnek, hogy a, e, hogy a, hogy a pénzügyi és monetáris gazdasági kormányzást milyen nagy sikerrel tudjuk újjáépíteni. De akkor az előbb megemlített sorrendben hadd magyarázzam el, hogy hogy dolgozunk az említett javaslatok végrehajtásán, illetve hadd adjak egy kis áttekintést arról is, hogy mit tervezünk az elkövetkezendő időszakra. A foglalkoztatási csomagol, csomag három kulcsfontosságú területet azonosított, itt szeretnénk munkahelyek, munkahelyteremtést elérni, és erre ezekre koncentrálunk majd. Nagyon konkrét lépéseket tettünk az IKT munkahelyekkel kapcsolatban itt a digitális munkahelyekre koncentráltunk Barózó úr bevonásával, és itt elsősorban a különböző érintettek, vállalatok, oktatási intézmények, kutatási intézmények közreműködését várjuk abban, hogy a digitális állások számát digitális iparban megváltoztathassuk, növelhessük a, ezeknek a számát. Nem sokára készül egy jelentés arról, hogy ez hogy sikerült. A zöld két és három oldalú kezdeményezésünket is elindítottuk. Ennek az eredményei majd június első felében kerülnek online közzétételre. Az strukturális alapok elkövetkezendő időszaka is nagyon fontos ebből a szempontból. Kapcsolatot kell teremteni a zöld állások, zöld munkahelyek és a struktúrális alapok között, hiszen nem csak az együttműködés és a vállalatokkal való kapcsolat fontos, hanem az Európai Uniós alapoktól közvetített támogatás is. Egészségügyi munkahelyekkel kapcsolatos kísérleti programok, itt az európai szakképzési és idős gondozási hitelrendszer tudom megemlíteni, ezt, ezt a, ezen a területen még meglévő egyensúlytalanságokat szeretnénk kijavítani, és a szociális partnerekkel együttműködésben fogjuk ezt elvégezni. 2012. decemberében egy európai szakképzési programot is elindítottunk. Ez, egy, ez az új európai készség útlevéllel együtt fog majd gondoskodni arról, hogy egy jól működő európai munkaerőpiacot alakítson ki, ahol a mobilitás jól működik, és ahol nem csak láthatóak a különböző országokban létező munkahelyek, hanem lehetőség van arra, hogy a munkavállalók a múlt adta lehetőségeknél jobban, nagyobb mértékben tudjanak élni a szabad mozgás lehetőségével. Az ír elnökség égisze alatt egy új csomagot, egy szociális beruházási csomagot indítottunk, és ennek az eredménye is láthatóak már az ország jelen, országoknak nyújtott ajánlásokban is szerepel ez a csomag és az ír elnökség május elején nagyon sok ötletet adott ehhez, például egy tudásbank kifejlesztéséről, amely aztán a nyílt koordináció módszerének fejlesztéséről, amely elsősorban a tagállamok közötti együttműködést fogja megerősíteni a szociális politika területén várom az önökkel folytatott vitát, amit majd júniusban fogunk lefolytatni ezen a, ebben a témában. Júniusban ezen kívül új ajánlásokat fogunk majd a roma integráció területén is elfogadni. Két évvel ezelőtt egy európai keretet fogadott el a bizottság, Tavaly a tagállamok kialakították saját nemzeti programjaikat ezen a területen. Úgy gondoljuk, hogy itt az ideje ebben az évben eljött az ideje annak, hogy a végrehajtásra koncentráljunk, és az új ajánlások fogják ezt segíteni, amelyen Vivian Redinggel a bizottság elnökhelyettes asszonyával együtt dolgozom. Szeretném ismét hangsúlyozni, hogy itt is három, öt, öt olyan ország van, amelynek ország specifikus ajánlásokat küldtünk, többek között a cseh köztársaságnak is. Itt elsősorban az oktatásról van szó, a másik négy tagállamban meg kicsit szélesebb területre vonatkoznak az ajánlások. A szociális alap, illetve a többi Európai Uniós alapok programozásával kapcsolatban ez nagyon fontos. Itt Szlovákia, Magyarország, Románia és Bulgária is részt vesz tehát ebben ebben a kezdeményezésben. A stratégiai előrehaladási jelentés is elkészül. A stratégiák kifejlesztése, illetve a bizottság által megállapított hibák kiavítása szerepel ebben, és az, hogy a végrehajtás milyen eredményekkel folyik. Úgy gondolom, hogy ez is nagyon fontos együttműködést mutat Reding asszony és köztem. Biztosítani akarjuk ugyanis azt, hogy a Róma integráció minden dimenziója szerepel, a diszkrimináció és az emberi jogi szempont, valamint a szegénység és a Róma kisebbség és a többségi társadalom között létező szakadék témája többek között a lakhatás, az oktatás és az egészségügyi szolgáltatásokhoz való hozzáférés területén. Biztos vagyok benne, hogy tudják, hogy az elmúlt időszakban és az előkövetkezendő hónapokban is a fiatalok foglalkoztatására fogunk leginkább koncentrálni. Büszke vagyok arra, hogy a decemberi fiatalok foglalkoztatásáról szóló csomag, illetve az ifjúsági garancia most tanácsi ajánlásokká alakult, illetve már február végén taján, tanácsi ajánlások formáját, vett, formáját vette föl. Február óta a tagállamokkal karöltve és a szociális partnerekkel együttműködésben dolgozunk ennek a garanciának a megvalósításán, és megpróbáljuk felgyorsítani a folyamatot Tegnap tudom, hogy a, a francia, tegnap találkoztam egy francia miniszterrel, aki elmondta, hogy kilenc olyan régió van, ahol már ebben az évben elindítják a kísérleti programot, illetve a kísérleti fázisát az ifjúsági garanciának. Egy, egy megfelelő erős terv áll emögött, és országos szinten be fogják vezetni. Azért is mondom ezt, mert Franciaországtól igen sokat várunk az elkövetkezendő években, ez, ezen a téren, és hát az ifjúsági garancia mindig is a legelső prioritásaink között volt. Tudják, hogy az ifjúsági csomag nem csak az ifjúsági garanciát foglalja magába, hanem más kezdeményezéseket is. Július elején elindítunk majd egy európai gyakornoki szövetségi programot, és ez nem csak arra fog kimenni, hogy a gyakornoki állások számát növeljük, bár ez is nagyon fontos, de az is lesz a lényege, hogy minél, minél jobb minőségű gyakornoki állásokat teremtsünk, és hogy a különböző rendszerek közötti együttműködést, a know-how átadását, elősegítsük itt többek között a kettős képzés rendszerek is fontosak, és nem véletlen, hogy pontosan Lipcsében fog elindulni ez a program. Aztán a gyakornoki ö, helyekkel kapcsolatos képzési keretet is kidolgozzuk, majd decemberben alakul ez ki. Egyelőre az érintett feleket kérjük arra, hogy járuljanak hozzá ehhez a munkához. Minden esetre Év vége előtt meg lesz ez a keretprogram. A negyedik pillére a fiatalok foglalkoztatásáról szóló csomagnak a mobilitás. A mobilitás különösen a fiatal generációk szempontjából fontos, hiszen ők azok, akik leginkább készek arra, hogy más országba települjenek, más országba keresenek munkát, hogyha saját régiójukban, mm, városukban nem találnak állást. egy sor kezdeményezést és, és programot fogunk ezek kapcsolatban indítani, amelyek elsősorban az EU rész megerősítésére koncentrálnak. A bizottság jelenleg is dolgozik az EU rész portál új változatán, változatán amely egy hatékonyabb, szisztematikusabb módon fogja majd kihasználni a közszférában dolgozó csere lehetőségeket. Remélhetőleg június 17-én elfogadjuk ezzel kapcsolatban a dokumentumot, és a parlamenter, valamint a tanácsal együttműködve ösztönözni tudjuk a közszférában vállalható állások növekedését, magyar litván elnökség alatt folytatódik ez a munka a fiatalok mobilitásának kilátásait az önök segítségével tovább tudjuk fejleszteni, mégpedig úgy, hogy, a, hogy célzott munkahelyteremtést tudunk a szociális változás, a társadalmi változás és innovációs program keretében elvégezni. Ez, ennek keretében igen fontos, tehát a PSCI program. Először is áprilisban elfogadtunk egy munkavállalók mobilitásáról szóló irányelvet, amely az EU joganyag, a szabad, a szabad munka, a munkavállalók szabad mozgásáról szóló EU-s joganyag jobb megértésére koncentrál. Azon kívül a szociális biztonsági rendszerek koordinációjáról is gondoskodunk. Eh, hiszen a munkavállalók az Európai Unión belül mozognak. Most értékeljük azt, hogy az eh, <clears throat> hogy 2014 első felében majd milyen eh, csomagot állítsunk ezzel kapcsolatban össze, megtekintjük annak lehetőségét, hogy hogy tudjuk a munkanélküliségi segély, segélyeket más tagállamokba folyósítani annak érdekében, hogy ez három hónapnál tovább is tarthasson, annak érdekében, hogy a munkavállalók más országokban is tudjanak munkát keresni, és közben még megtarthassák a munkanélküliségi segélyüket. Tehát egy jobb működő gazdaság és monetáris unióval kezdtem a beszámolómat. Ezzel kapcsolatban még mindig dolgozunk egy nyilatkozaton, egy közleményen, amely az EMU szociális dimenzióiról szól. Ezt majd júniusban fogjuk elfogadni, még az Európai Tanácsülés előtt. Természetesen figyelembe vesszük az önök javaslatait is, amelyet a múlt heti plenáris ülésen kaptunk Olirénnel tartott vita alatt. Sajnos én akkor nem tudtam részt venni ezen a plenáris ülésen. Annak annak indoka, hogy miért kell az EMU-ban e szociális dimenzió, nagyon világos, hiszen a tagállamoknak nem mindenkor van meg az aszimmetrikus sokkok kezelésére használandó eszközük, és a foglalkoztatási és szociális válságot mindenhol kezelni kell. Az Európai Unión belül most már sokkal jobban koordináljuk a pénzügyi és adópolitikát, úgyhogy az, az tagállamok ezen a területen jobban működnek már. A dinamika, a fellendülés sokkal jobban hat a, akkor, hogyha a monetáris és az adópolitika megfelelő rugalmassággal működik. Ugyanakkor a komoly foglalkoztatási problémák egyes részeiben az uniónak rossz hatással lehetnek az unió jobban teljesítő részeire is, és ez az unió stabilitását és a hatékony irányítást fenyegeti. Ezért gondolom úgy, hogy, ez, a foglalkoztatás és szociális problémákat minél korábban kezelni kell, és meg kell teremteni a konvergenciát az EMU országokon átható, átnyúló jelleggel, különben ördögi körbe kerülünk, olyan olyan helyzet áll elő, amely a növekedés csökkenésével, az bizalom vesztésével és a kohézió csökkenésével, romlásával jár. Az EMU szociális dimenzió stabilitást ad tehát a gazdasági helyzetnek, különösen azért, mert a kulcsfontosságú foglalkoztatás és szociális kihívásokra koncentrál, és megpróbálja a, szociális kohéziót erősíteni, és az államok szociális területen ö, teljesítendő feladatait támogatni. Jobban integrálni kell a foglalkoztatási és szociális kérdéseket a politikákba, és biztosítanunk kell azt, hogy minden tagállamban megvan a hatékony foglalkoztatás és szociális politika. Ez azt is jelenti, hogy koordinálnunk kell ezeket a politikákat, sokkal szorosabban kell koordinálnunk a tagállamok között ezeket a problémákat, ezeket a politikákat. Úgy gondolom, hogy már csak nagyon kis időm maradt, úgyhogy elmondanám még zárásként azt, hogy egy sor tervünk van a munkajog, a munkahelyi biztonság és egészség területén eh, használt jogalkotás eh, a kapcsolatban is. Ezekről is nagyon szívesen beszélek önökkel, valamint olyan témákról is, amelyeket nem érintettem. Köszönöm a szót. Köszönöm szépen, és külön köszönöm, hogy hagyott időt arra is, hogy a kollégák eh, észrevételeket tegyenek, kérdéseket tegyenek fel önnek. Először Őri Csabának adom meg a szót, aztán Alejandro Szerkesznak. Nagyon sokan jelentkeztek már, úgyhogy kérem, hogy mindenki röviden beszéljen. Köszönöm, tisztelt tiszteltel üdvözlöm a biztos urat. Nem gondolom, most különösen kommentálni kellene amit elhagytunk. Köszönjük a tájékoztatást. Inkább egy-két kérdésem vanna, lenne. Hogy állunk a munkaidő irányelvel, mikorra várható előterjesztés a nyugdíjak hordozhatóságával kapcsolatban az, amit hallottunk most, hogy megvannak a nemzeti programok a roma integráció és kezdeményezésekkel összefüggésben, ha lesz, mikorra lesz ebből valami kézzelfogható javaslat, és ha tud valamit mondani arról a biztos úr, hogy még ebben a ciklusban, tehát ez azt jelenti, hogy lényegében szeptember vége, október elejéig várható-e valamilyen olyan kezdeményezés a bizottságtól, amivel nekünk itt a parlamentben dolgunk lesz, ez segíteni a a mi munkánk tervezhetőségét. Köszönöm szépen, ennyi most ebben a pillanatban. Merci, y compris de votre concision. Donc... Köszönöm szépen, külön köszönöm, hogy ilyen tömören fogalmazott Alejandro szerkesztől ugyanezt a tömörséget kérem. Señor comisario, bueno, esta es eh, una reunión que, que casi... Köszönöm szépen. Olyan ülésről van szó, ami gyakorlatilag lezárja a parlamenti munkaciklusunkat, és valószínűleg jövőre nem lesz már alkalmunk újra eszmét cserélni, nagyon elfoglaltak leszünk, legalábbis a képviselők nagy többsége. Hadd kérdezzem meg, hogy hogyan néz ki a 2013-as évnek a második fele, hogyan, mit várhatunk, hogyan fog alakulni a napirend, a program, nem csak az ön portfóliójánál, hanem az egész Európai Bizottság részéről. Azt kimondhatjuk, hogy jelentős erőfeszítéseket tett ön, biztos úr, lehet, hogy a testület miatt, lehet, hogy az ön szándékától független körülmények miatt, az eredmények bizony soványak. Ez egy olyan ciklus, ami egy sor nem jogalkotó jellegű feladat feltorlódásával zárul, a konferenciák, szemináriumok, stb. De hogyha megmondjuk a mérleget, hogy mi az, ami tényleg kézzelfogható eredmény, akkor nem sokat találunk ilyet. Nyilván még van önöknek némi idejük, és így sikerül talán az ígéreteket gyakorlati szinten is megvalósítani. Elég sok mindent várunk még a parlament ugye a szerkezetváltásról, az EMU-ról, e a mm, általános érdekű szociális, vagy általános érdekű szolgáltatásokról készített jelentést, aztán aztán a rákkeltő anyagokról is várunk valamilyen javaslatot, egy sor problémát vetettünk fel, biztos úr a dolgozók kiküldéséről szóló irányelvel is rengeteg a gond. Nem mondhatjuk az európai munkavállalóknak, hogy a szociális ágenda valóságá vált egyfajta remény azonban él Sajnos Oli Rén úr azonban úgy tűnik, hogy semmilyen szociális érzékenységgel nem rendelkezik, strukturális reformokra van szükség a nagy szociális problémák megoldása érdekében, és ezek a kihívások legalább olyan szinten kell, hogy elhelyezkedjenek, mint a nagy gazdasági kihívások. Biztos úr, nagyon nagy figyelemmel és reménykedéssel hallgattam önt, bízom benne, hogy sikerül majd önöknek megfelelni a mi reményeinknek, hogyha azonban nem, akkor nagyon súlyos problémák várhatók, hiszen itt a legutóbb bejelentett intézkedések nagy reményeket keltettek. Mindenki tudja, hogy melyek a nagy kihívások. Én attól tartok, hogy újabb általános frusztráció fog kialakulni. Alapvető fontosságú az a vita, ami most folyik. A fennmaradó 10 másodpercben azt szeretném elmondani, hogy a testület ajánlásai nagy aggadalmat keltenek, mert nem igazán látunk itt szociális dimenziókat, aspektusokat, a munka világát, a nyugdíjak világát reformálják. Biztos úr, sokat várunk Önöktől. Köszönöm. A, megkérem a biztos urat, hogy a koordinátoroknak már most akkor válaszoljon, és Eh, bocsánat, először még eh, Jean Lambertnek adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Természetesen üdvözöljük a zöld munkahelyekről mondottakat, és eh, Szárkasz úrhoz hasonlóan én is megkérdezném majd, hogy az a bázizomzati munkaügyi kérdések hol, hogy állnak, hiszen a, ezzel kapcsolatban már nagyon hossz, hosszú ideje várunk Godóra, és a végrehajtási irányelvől is kész kérdeznék, amely a szabad, munkavállalók szabad mozgásával kapcsolatos, és megkérdezném azt is, hogy a szabad mozgásról szóló vitáról mi a véleménye? hogy a már létező szabályokat, amelyek a, a, amely a, amelyek a szociális szolgáltatáshoz való hozzáférésről szólnak, ezeket mennyire hajtják végre. Azon kívül a, ez, ez azért is fontos, mert a roma stratégiára is nagyon fontos kihatással van. Szeretném megkérdezni, hogy ezek a kérdések az önök szemében hogyan függenek össze? Köszönöm szépen. Biztos úr, megadom önnek a szót, de előre mondom, hogy lennének még kérdések. Um, I have to give in this case a very Ebben az esetben nagyon rövid válaszokat fogok majd csak adni. A munkaidő irányelv nagyon sokáig tartott, mire a felek rájöttek, hogy a kompromisszumok nem, nem fognak megvalósulni a kulcsfontosságú kérdésekben és igaz, hogy ez még hivatalosan nem dölt el, de úgy tűnik, hogy egyszerűen nincs elég idő arra, hogy bármit megpróbáljunk a de egy komoly hatástanulmányt fogunk minden esetre készíteni a jelenlegi irányelvről, mielőtt további lépésekről döntünk. És a jelenlegi irányelv végrehajtását szorgalmazni fogjuk, különösen az egészségügyi szak- szektorban nagyon aktív párbeszédet folytatunk Írországgal és Görögországgal ebben az ügyben. A nyugdíjak hordozhatóságáról Reméljük, hogy ez a kérdés jobban alakul majd, sok előrelépés történt, és az elkövetkezendő hetekben kompromisszumot fogunk tudni remélhetőleg elérni a tagállamok között. Ez lesz a legfontosabb, legjobban várt eredménye az ír elnökségnek, úgyhogy ehhez sok szerencsét kívánunk nekik, az, hogy az utolsó métereket ebben a maratonban sikeresen meg tudják tenni. A roma integrációról. Az új ajánlás elfogadása az elemzéssel együtt, értékeléssel együtt jövő hónapra várható, és ez remélhetőleg a végrehajtás és a programozást is segíti majd. Ezt gyorsítani kell, mindig ezt próbáljuk hangsúlyozni a Róma stratégiával kapcsolatban. Jobb, jobb együttműködésre van szükség, és úgy gondolom, hogy most új lendületet lehet kapni, adni ennek, mert az Európa Tanács is részt vesz, Ebben a tárgyalásban és a Nyílt Társadalom Intézet is ezeknek segítségével egy új mechanizmust tudunk kialakítani, amely, amely majd sokkal hatékonyabban tudja a forrásokat az integrációt segítő programokhoz juttatni. Úgyhogy valóban ezzel kapcsolatban új elemek bukkantak föl, amelyek a magas szintű, a roma integráció magas szintű kooperációját támogatni fogják. Az Európai Parlament feladatairól, hát az EU rész még mindenképpen fel fog merülni a kezdeményezések körében ebben a, ebben a ciklusban. A jogalkotási programmal kapcsolatban azt tudom mondani, hogy tisztelni kell, tiszteletben kell tartanunk az Európai Parlament jelzéseit, hiszen egy bizonyos ponton túl, amikor már túlságosan közel jutunk a választásokhoz, akkor már nem tudunk érdemben vitázni. Lambert asszony Úgy gondolom, igazán szerény, azt mondja, hogy szerény eredményeket értünk el a munkahelyi egészség és biztonság területén. Hát, ha őszintén akarok lenni, a tagállamok, az Európai tanácsban is néhány tagállam egyszerűen azon igyekszik, hogy gyengítse az európai törekvéseket, pedig hát nem csak az a fontos, hogy a már érvényes jogszabályokat mindenképpen betartassuk, hanem a nem jogszabályi területen is több kezdeményezést tegyünk. Természetesen, hogyha indokolt, akkor új javaslatokkal is kell élnünk. Jelenleg nagyon nagy ellenszélben hajózunk ezen a területen. Hogyha önök otthon valahogy segíteni tudnák az előrelépést, annak nagyon örülnék. Viszont a sok előttünk álló akadály ellenére is sikerül majd egy konzultációt elindítanunk, ezt már meg is hirdettük, a jelenlegi stratégia értékeléséről fog szólni ez a konzultáció, és ez remélhetőleg egy új stratégia előtt is kikövezi majd az utat, amely a tárgyalások tartalmát és eredményét pozitívan fogja befolyásolni. Szárkász úr bírálatát teljes mértékben megértem, valóban szükség van sokkal több jogalkotási javaslatra, de csak röviden hadd hangsúlyozzam azt, hogy általában a vannak olyan, vannak olyan kérdések, amelyek fontosabbak, mint a pénzügyi kérdések. A több éves pénzügyi keretről szóló tárgyalások folyamán a szociális alapok, a legrászorultabbaknak juttatott segítség, támogatás és az európai az európai garancia alappal kapcsolatos kérdések a legfontosabbak. Önök is támogatják nyilván ezeket a kezdeményezéseket. Még mindig nincsen véglegesítve, hogy milyen mértékben osztjuk majd ezeket el igyekezni fogunk meg a lehető legjobb eredményt elérni. Végül a munkavállalók szabad mozgásáról, ez rendkívül fontos. A négyek levelére három, hárman válaszoltak, ez a három biztos Malmström, Reding biztos asszonyok és én magam. Tisztáztuk ebben a levélben, és tisztáztuk ebben a levélben azt, hogyha nehézségek is vannak, hogyha az önkormányzatok úgy is ítélik meg, hogy a szociális szolgáltatásokkal kapcsolatban nagyon nagy nyomás nehezedik rájuk, mindenképpen mindenképpen össze kell egyeztetni az adott terület érdekeit a munkavállalók szabad mozgásához való jogával. Még nem láttunk semmiféle bizonyítékot, semmiféle számadatot az adott négyek által aláírt levél származási országaiban, hogy ez problémát jelentene. És két napja az Európai Politikai Központban is tartottam egy beszédet az európai munkaerőpiacról. Ott is megpróbáltam lefedni ezeket a kérdéseket, és ott is hangsúlyoztam, hogy hogy a szegény embereknek is joguk van Európában szabadon mozogni és más államokban munkát keresni. Danuta Danuta következik, és utána pedig Papadopulo asszony. Köszönöm szépen. Ami engem illet, nagyon sok ülésen, szemináriumon vettem részt az utóbbi időben itt Európában ebben a témában, és nagyon sokszor azt látom, hogy a szociális alappal kapcsolatban nagyon sok kritikát fogalmaznak meg, főleg most ebben a válságos időszakban. Az előttem hozzászólók beszéltek arról, hogy egyrészt ugye van egy bizonyos mennyiségű finanszírozási lehetőség vagy forrás, ami rendelkezésre áll, és úgy tűnik, hogy ez az összeg elégséges. Legalábbis papíron úgy tűnik, hogy ez a forrás elég, de amikor a gyakorlatban a terepen kellene felhasználni ezt a pénzt, hogy új munkahelyeket teremtsünk, akkor úgy tűnik, hogy ez mégsem elégséges. A fiatalok nagyon sokszor szkeptikusok, például az ifjúsági garancia kapcsán. A fiatalok inkább valamilyen lehetőségeket nyújtó programot szeretnének látni. Ami engem illet, nekem személy szerint tetszik ez a program, mármint az ifjúsági garancia, de tudjuk, hogy ez a kezdeményezés, ami eredetileg finn kezdeményezés volt. Ez egy nagyon erős szociális aspektust magába foglaló kezdeményezés, és a tagállamok között pedig szociális szinten elég nagyok a különbségek. Azt szeretném konkrétan megkérdezni, hogy ennek a programnak a hatékonyságát hogyan tudjuk biztosítani, hiszen ez egy olyan kezdeményezés, amit fölülről kényszerítünk rá a tagállamokra a tagállamoknak inkább saját megoldásokat kellene találniuk, és saját felelősséget kellene vállalniuk. Ami a fiatalok munkavállalását és a fiatalok foglalkoztatását illeti, az lenne a kérdésem, hogy milyen felülvizsgálatokat terveznek, milyen ex ante vizsgálatok lesznek, milyen kritériumokat fognak alkalmazni annak érdekében, hogy megnézzék, hogy mire lehet elkölteni ezeket a pénzeket. Elég csak kinéznünk Spanyolországra, és rögtön látjuk, hogy nagyon komoly problémák vannak a fiatalok foglalkoztatásával kapcsolatban. Nem lehet becsapni a fiatalokat, nem lehet úgy csinálni, mint a segítenénk, és aztán mégsem segítünk konkrét kérdésem az, hogy hogyan lehetséges az, hogy olyan programok nem kapnak elég finanszírozást, amik már többször bizonyítottak. Mondjuk az Erasmus. Az Erasmus már nagyon sokszor bizonyította a hatékonyságát, és mégis elvesszük a pénzt az Erasmus-tól, és átvisszük ezt más programokra, amikről semmit se tudunk. Miért visszük át ezt a 6 milliárdot? Köszönöm szépen, Papadopoulos kolléga, következik, tessék. Thank you, Chair. Köszönöm szépen, elnök asszony. Figyelmesen hallgattam a biztos urat különböző fellépései során, és egy nemrégi parlamenti rendezvényen az elveszett generációról beszélt, Dél-Európa elveszett generáciáról. Hogyha a ciprusi foglalkoztatást nézzük, akkor ott 22, eh, Spanyolországban 27 körül, Portugáliában 26 százalékon körül van a munkanélküliségi ráta, de a fiatalok körében a munkanélküliségi ráta több mint 50 százalékos Spanyolországban és Görögországban is, és Ciprusban is növekedik a fiatalok eh, munkanélkülisége. Eh, a fiatalok tehát kérik, hogy végre cselekedjünk, cselekedjünk Barózó urat és a biztosokat is kérik, ugyanis nemrég a politikai vezetők nyilatkoztak arról, hogy most a munkanélküliség ellen fognak küzdeni. A polgárok európai évéről szóló jelentés, jelentéstevője vagyok, és akárhol megyek, akárhová megyek, mindenhol azt hallom, hogy a technokraták döntenek, hogy bizalomválság van, mindenki frusztrált, hiszen az Eurogroup rendkívül igazságtalan döntéseket hozott nemrég, van, ahol, van, ahol a, az adósságok visszavizetését elengedik, máshol viszont más országokban a, csak a reformokat követelik, és a bankproblémák, a gazdasági problémák nem oldódnak meg. Hogy kívánja tehát biztosítani azt, hogy a 2020-as stratégiának az erős szociális dimenziója megvalósuljon, és hogy tudja megállítani az agyelszívást. Ugyanis jelenleg a legjobb elmék, a legjobb fiatalok, akik az egyetemekről kikerülnek, a PHD-s és master végzettségű fiatalok, nem kapnak munkát. Az EURES-en keresztül pedig pontosan a mobilitás, mobilitás kellene, hogy megvalósuljon. Hogyha ez nem valósul meg, akkor a déle európai fiatalokat arra buzdítjuk, hogy hagyják el országaikat. Nem megoldás az, hogy a cipriótákat, a göregeket, a spanyolokat, a portugálokat, a fiatalokat arra ösztönözzük, hogy Németországban, Ausztráliában vagy Egyesült Államokba utazzanak, és ott kapjanak munkát. Ez nem megoldás, mert végül is ez ahhoz vezet, hogy minden országban tönkretesszük a jövőt, mert a jól képzett fiatal generáció el fog utazni az országból, és nem fogja biztosítani a saját országa jövőjét. Köszönöm szépen, Fülben Jan, és utána Sergio Prioto. Köszönöm szépen. Nagyon pozitív módon megpróbált azokra a programokra fókuszálni, amelyek jól, amelyek jól működnek, és azt hiszem, hogy mindannyian egyetértünk abban, hogy melyek ezek a fontos projektek. Nyilván vannak véleménykülönbségek, de azért Nagyjából ebben megegyezhetünk. Tehát általánosságban még mindig meg kellene néznünk, hogy az európai gazdaság milyen versenyképességgel bír. Tegnap bekapcsoltam a tévét, és megnéztem Bározó úr beszédét a brit televízióban. És Bározó úr azt mondta, hogy liberalizálni kellene a foglalkoztatási piacot mindenhol Európában és úgy tűnik, hogy ez tulajdonképpen csak félrevezetés vagy mellébeszélés ahhoz képest, hogy mindenhol a megszorító intézkedések vannak érvényben. Úgyhogy nem tudom, hogy Barózó úr hogyan akar ebbe beleszólni, mikor ez itt tagállami kompetenciákról van szó. Azt mondta, hogy azok a tagállamok, ahol a legnagyobb a szükség a strukturális reformokra, azoknak a tagállamoknak csökkenteniük kellene a munkanélküliségi rátát, munkahelyeket kellene teremteniük, és így kellene egyenesbe hozniuk a gazdaságukat. De hogyha megnézzük az következő évre vonatkozó programokat, mondjuk azt, hogy meghosszabbítani a munkanélküli segélyt hat hónappal olyanok számára, akik egy másik tagállamban keresnek munkát, ezek nyújthatnak segítséget, de most konkrétan kérdezem, hogy vannak-e olyan programok, amelyek egy kicsit kikerülnek a forgalomból, amiket eltávolítunk, és azt mondjuk, hogy hát ezek nem fognak működni, és akkor inkább más programokra kellene koncentrálnunk, mert hogy vannak magasabb prioritású és alacsonyabb prioritású programok, mert akkor így legalább valamilyen koherens állásfoglalás lenne a parlament, a tanács, meg a bizottság részéről, hogy mi a fontos és mi nem. Sergio Prioto. Sí, gracias, presidenta. Señor comisario, el, el problema no es lo que usted nos... Köszönöm, elnök asszony. Nem az a probléma, amit, nem azzal van probléma, amit mond, hanem azzal, amit aztán nem tud teljesíteni. A bizottság már nagyon hosszú évek óta kiszállt ebből a játékból, a politikai események és a társadalmi realitások egyszerűen túllépték a teljesítő képességét. Jó lenne, hogyha a ciklus elején lennénk, és akkor itt most lelkesen vitázhatnánk arról, hogy mit kell tennünk, de a ciklus most már mindjárt véget ér. Úgyhogy erről már lemaradtunk. Úgy gondolom, azt kell most biztosítanunk, hogy a bizottság, illetve a biztos végre szociális tartalommal töltse meg a jogalkotást. És a szakbizottságunk is erre kell, hogy buzdítsa a bizottságot és lehet, hogy nem tettük ezt meg mindig legjobb módon, lehet, hogy önkritikát kell gyakorolnunk, az ifjúsági garancia és a kísérleti projektek, ez mind nagyon szépen hangzik, de úgy tűnik, hogy ez mind csak azt mutatja, hogy nem is tud ön arról a e, mély kétségbeesésről, amely több országban létezik. Láttuk, hogy az európai strukturális alapokat most ö, ö, alakították át, tehát miért nem történt ez meg évekkel ezelőtt? A fiatalok ö, foglalkoztatását 6 milliárddal támogatják, de mire fogják ezt fordítani? Nem tudjuk pontosan, hogy a bizottságnak mi a szándéka ezzel az összeggel. Nem tudjuk, hogy a konkrét célkitűzések milyenek az, elmú, az elkövetkezendő pár hónapra vonatkozólag. Én azt kérem, hogy állítsanak föl prioritásokat a stratégiával kapcsolatban, hiszen nagyon aggódom az Európai Gazdaság és Monetáris Unió szociális dimenziója miatt. Hogyha nem cselekszünk most, akkor minél későbbre halogatjuk ezt a döntést, annál nehezebb lesz ezt megtenni. Azon kívül az Európai Szemeszter filozófiája is aggaszt, biztos úr, fontos lenne megfelelő szociális és foglalkoztatási terveket készíteni, de hogyha az országajánlásokat nézem, akkor azokban ezeket nem látom tükröződni. Nagyon kevés dolgot látok ebben. Kolléga úr, ne haragudjon, de elveszem öntől a mikrofont, mondja az elnök azt, hogy mert lejárt az ideje. Su propia identidad, gracias. Nem is Alors, kollégák, hát nem lehet így eljárni, mondom, hogy elveszem a mikrofont, és akkor utána meg tovább beszélnek. Na, Malika Benhavatunak még szót adok mindenképpen, és a biztos úr is hozzászólhat utána, és Regner kollégának is szót adok, és utána válaszol majd a biztos úr. Jó, akkor Evelyn Regner az első, és most lezártam a hozzászólók listáját. Köszönöm szépen, kedves biztos úr, tudom, hogy nem tud varázsolni a bizottság, de amit meg tud tenni, az az, hogy intézményesített szociális párbeszédet ösztönzi és védi. Szeretném tudni, hogy a bizottság és a biztosok testülete mit tervez a szociális partnerek megvedése érdekében a fordászokra gondolok konkrétan, de vannak más olyan megállapodások is, amelyeket tovább kell fejleszteni, és tovább más foglalkozások is, amelyeket védeni kell. A különböző hagyományokat muszáj összeegyeztetni, és meg kell próbálni a tagállamok különböző helyzeteit összehangolni. Úgy tűnik, hogy a tagállamok most széthúzóan működnek, már pedig a bizottság tudja azt elérni, hogy ezeket a megállapodásokat tovább véd, tovább, továbbra is védelemmel lássák el. Szeretném, hogy ennek a nagyon fontos eszköznek a védelméért és továbbfejlesztéséért mit, terjed, mit tervez a bizottság. La présidente, ma première question... Malika Benahavapu. Köszönöm szépen. Az első kérdésem arra vonatkozik, hogy az eredménytáblázat és a struktúrált szociális mutatók hogyan működnek. Mindenképpen olyan stratégiákra, illetve olyan statisztikákra van szükség, amelyekkel tudunk számolni, és olyan mutatókra van szükségünk, amelyekkel megfelelőképpen tudjuk elemezni a helyzetet a foglalkoztatásban, a bevonásban, a befogadó társadalomban és a fiatalokra vonatkozó témákban egyaránt. Ami pedig Franciaországot illeti, nálunk nagyon kevés az orvos, és általánosságban kevés az egészségügyben dolgozó. Úgyhogy elindítottunk egy olyan kezdeményezést, amelyben orvosok és egészségügyben dolgozók vehetnek részt, és egy olyan panellel dolgozunk, amelyben külföldön végzett orvosok dolgoznak, és hát összességében szeretném megkérdezni, hogy hogyan próbálják kezelni ezeket a problémákat a bizottság szintjén, amelyek nagyon komoly frusztrációkat eredményeznek. A fiatalok mobilitása nagyon fontos, de ez nem csak a master diákokra vonatkozik, hanem minden fiatalra kellene, hogy ez vonatkozzon, akár szakmai képzésben vesznek részt, akár éppen elhagyták az iskolát és nagyon fontos itt a megfelelő nyelvek ismerete is. Szeretném megkérdezni, hogy a fiataloknak hogyan próbálnak segíteni a nyelvtanulásban, hogy jobban megvalósítassák a mobilitást, különösen, ha nem egyetemi diákok. Most akkor visszaadom a szót a biztos úrnak, hogy még legyen tolmácsolás, amikor ő válaszol, és Harkin asszony és én magam majd utána szólok hozzá. Uh, thank you so much. Nagyon szépen köszönöm. valóban sok időt venne igénybe, hogyha minden kérdésre alaposan válaszolnék. Több kérdés is vonatkozott azonban a szociális alapra, és szeretném biztosítani önöket arról, hogy a válság idején ez az szociális alap igen hatékony és rugalmas eszköznek bizonyult. Mint tudják, a fiatalok foglalkoztatási kezdeményezésével kapcsolatban közel 16 milliárd eurónyi program alakult ki, amikor a munkanélküliséggel foglalkozunk, különösen a fiatalok munkanélküliségével, akkor az ERDF-ből és az sz ba tettünk át pénzeket. Lettországban teszek látogatást, és láthatom, hogy milyen kiváló, színvonalas transfer történt a regionális fejlesztési alapból az ESZÁ-ba szükséget szenvedő országok esetében az ESZ-át jobban igyekszünk használni. Egyik országban, Görögországban a Task Force is nagyon hasznosnak bizonyult abból a szempontból, hogy a kormányjal sikerült áttekinteni, hogy mit érdemes támogatni és hogyan az ESZ-ból. Nagyon felgyorsult az ESZ alkalmazása, végrehajtása a különböző országokban.

az év második felében Romániában is tapasztaljuk majd ezt, de gyakorlatilag minden országban az erőfeszítések kiváló eredményekkel jártak, a jó minőség is fennmaradt, a jó színvonal kevés a hiba, kicsi a hiba arány az ESA alkalmazásánál, és ez kiváló eredmény, ezt a kokobű, és megállapíthattam meg önök is, demonstrálnunk kellett, hogy ez egy nagyon fontos pénz pénzügyi eszköz, és nagyon is észszerű, hogy gondoskodjunk róla, hogy a jövőben, a több éves pénzügyi keretben garantált a finanszírozása az eszának. Az Európai Szociális Alap a fiatalok garanciája alkalmazása szempontjából nélkülözhetetlen, naponta többször elmondom, hogy a 6 milliárd eurós eszköz, amit februárban alakítottak ki, csak kiegészítő támogatás azokban a régiókban, ahol több mint 25%-os a fiatalok munkanélkülisége. Tudom, hogy ezekről a paraméterekről vannak még, folynak még viták, korhatár, stb. Folytassuk le ezeket a vitákat. Az a lényeg, hogy ez a 6 milliárd euró megváltoztathatja a helyzetet, a régiókban kívánjuk koncentrálni a támogatást, a nemzeti tám- ott, ahol a nemzeti támogatások nem elegendőek, Spanyolország, Görögország, Spanyolország nagy része, Olaszország déli része, Portugália valószínűleg teljes területe jogosult lesz hiszen a fiatalok munkanélkülisége nagyon magas az egész országban. Szóval a tagállamok továbbra is felelősek, illetékesek, erről gondoskodik a az a három hónapos intenzív egyeztetés, ami még karácsonykor is folyt, mielőtt a tanácsban, februárban ez az ajánlás megszületett. A tagállamok a fiatalok garanciájának minden paraméteréről egyeztetést folytattak annak érdekében, hogy reális a terepen megvalósítható támogatást dolgozzunk ki az állami munkahogyi szolgálatok bevonásával a jó gyakorlatokat meg kell osztani, a know-how transferre és sort kell keríteni. Szlovákia ugyan nincs délen, de nagy a fiatalok munkanélkülisége ott is. És az állami munkahogyi szolgálatokat fel kell javítani, kulcsfontosságú lesz a szerepük az ifjúsági garancia megvalósítása szempontjából a szociális partnerek, a munkavállalók is nagy felelősséget, a munkáltatók is nagy felelősséget kapnak különböző kombinációk lehetségesek, ez a fiatalok foglalkoztatási kezdeményezése és nemzeti keretek, és üdvözöljük, hogy az Európai Beruházási Bank is felismerte, hogy ők is kontribuálhatnak, például kölcsönök nyújtásával cégeknek, hogy fiatalokat alkalmazzanak. Ez egy fontos fejlemény, és hadd üdvözöljem az eheti eseményeket. Van egy új barátunk, tudja, hogy kire gondolok. Schäuble úrról van szó. Schäuble úr nagyon fontos beszédet tartott ugyanis. Akkor leszek benne biztos, amikor már nem csak eh, a szavak, a retorika változik a részéről, hanem konkrét fellépéseket is tapasztalunk, és következetességet a szakpolitikában. Ugye egyfelől beszélnek a fiatalok munkanélküliségéről, másfelől meg ugye kevesebb pénzt akarnak adni a szociális alapra. Tehát nyilván nem elég egy miniszteri beszéd, amelyben aggodalmáról ad hangot valaki a fiatalok munkanélkülsége és a szegénység kapcsán. A monetáris unió és a bankunió esetében is szeretnénk új döntéseket látni, előrelépést látni, különben nem hiteles ez az új nyelvezet, amit egyébként nagyon üdvözlünk, és nagyon jó jelzés Sable úr részéről, aki hát központi szerepet játszik a e, válságra való reagálásban, e, és ez Ciprusra is vonatkozik. Ez Papadopoulou asszony kérdéséhez vezet el engem, teljesen osztom az ön véleményét a mobilitás kapcsán, és hadd hangsúlyozzam még egyszer, hogy e, a keddi eh, beszédem az a European Policy Centerben a eh, munkaerőpiacsal kapcsolatosan részletesebben is kifejtettem mindezt, felhívom erre a figyelmüket. valóban eh, nem oldhatja azonban meg a mobilitás és a rugalmasság az európai monetáris unió problémáit. Az első lépés, amit megtehetünk a meglévő szabályozási környezetben, hiszen ezt tiszteletben kell tartanunk, egyfajta foglalkoztatás és szociális eredményező tábla kialakítása. Ez számunkra a bizottság számára, a partnerek számára, a parlament, szociális partnerek, miniszterek időben jelezné a kialakulóban lévő egyensúlyhiányokat ezen a területen, és lehetővé tenni, hogy megfelelő intézkedéseket tegyünk. A fiskális képességekkel is összefüggésben van ez az EMU-n belül. Ez a vita azonban valószínűleg már a tanácsban nem kerül napirendre a nyári szünet előtt. Mindenképpen fel kell azonban ismerni, hogy erről beszélnünk kell a régi és az új barátainkkal egyaránt valóban minden tagállamnak többet kell tennie a versenyképesség érdekében. Benyan úr mondandóját értem. Hadd hangsúlyozom, hogy az Európai Tanács a tíz legnagyobb terhet jelentő európai szabályozással is hivatott foglalkozni, egyfajta fitness check, vagy az európai gazdaság egyfajta állapot felmérése ez, gondoskodni kell arról, hogy ami jó, azt ne szüntessük meg egy gyakorlat során, a versenyképességi problémák miatt ne hozzunk vitatott döntéseket. tegnap is hangsúlyozták, hogy a kulcsfontosságú a finanszírozás, hogy a reálgazdaság kapjon pénzt, beruházásokat. Időnként túl gyorsan térnek át más témákra, szociális jogalkotás, stb. Az Egyesült Királyságban egyfajta ö, lerövidített útvonalon haladnak, időnként leegyszerűsítik a megoldásokat, ezzel nem értek egyet, a válság valós okait kell megtalálni, és a valós megoldásokat. Regner asszony, úgy gondolom, hogy a szociális párbeszéd nagyon fontos, Éppen most készült egy jelentés, ami elmagyarázza, hogy a válság milyen negatív kihatása járt a szociális párbeszédre bizonyos régiókban és országokban. A jövő hónapban Aténben járok majd, és ott megpróbálunk közös erőfeszítést tenni az ilóval, annak érdekében, hogy újra felépüljön a szociális párbeszéd, és megvizsgálhassuk, hogy a jövőben eh, milyen szerepe lehet eh, ennek, eh, mert a pénzügyi nehézségekben lévő országok nem szabad, hogy az Európai Unió szociális térképéről lekerüljenek. Köszönöm szépen, biztos úr! És ami a mutatókat illeti, hadd mondjam el, hogy nagyon kemény vita után a júniusi penálisan megszavazandó állásfoglalás tervezetbe bekerült itt a szakbizottságban a szociális eredményjelző táblára való hivatkozás. Az utolsó három hozzászólónak adom meg a szót Cornelison asszony, aztán Marian Harkin. Köszönöm szépen, és köszönöm az adott tájékoztatást különböző tevékenységekről. Az eredménytáblát szeretném megemlíteni, ugyanis nagyon nagy örömömre szolgál, hogy azt mondta, hogy valódi szociális dimenziót szeretne, amely valódi hatással rendelkezik. Ugyanakkor egy kicsit még mindig aggódom amiatt, hogy nem lesz kötelező a szociális dimenzió bevezetése, és el fogják választani a gazdasági szempontoktól, ami nem lenne jó. Oli Rén biztos a plenáris ülésen kifejezte azt az igyekezetét, hogy a jelenleg létező eszközökkel összefogja hangolni a szociális dimenziót. Ez azt jelenti, hogy a makrogazdasági egyensúlytalanság gokról szóló eredménytáblával össze fogjuk kötni a szociális dimenzió mutatóit, és ugyanolyan kötelezővé tesszük ezeknek az alkalmazását, mint a makrogazdasági mutatókét, vagy egy külön eredménytáblát tervez. Mert ha külön táblát tervez, attól félek, hogy annak a jelentősége nem lesz elég nagy. Árkin asszony, köszönöm szépen. Elnézést kérek, hogy későn érkeztem, és köszönöm, hogy még ilyen késő időpontban is hajlandó kérdéseket fogadni. Cornélisen asszony kérdését én is megismételném, tehát kötelező vagy nem kötelező jellegű lenne ez a szociális dimenziót tartó, tartalmazó eredménytábla. Aztán tudjuk, hogy kérdésem, hogy a, a, a mivel nem voltam itt az irodámban, a, azért azt tudom, hogy elmondta, hogy az EMU konvergenciáját meg kell teremteni, mert az OECD szerint, ha ezt nem tesszük meg, akkor nagyon alacsony növekedést tudunk majd csak produkálni az, elő, az elkövetkezendő idében. A bizottság milyen lépéseket kíván tenni annak érdekében, hogy a konvergencia megvalósuljon? Short. Um, I just want to, to ask you, Commissioner, when it comes to this new appetite for uh, uh,